egységesek. Hogy végre szabadok legyenek a szolgáltatások is. Köszönöm szépen, Korasza Bildasszony. Köszönöm a felszólalóknak is a véleményüket. A szavazás holnap 12 órakor lesz a Korazabild jelentésről. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra. Itt Legrep asszony jelentéséről van szó, az Európai Unió vámkódexéről. Most pedig szeretném megkérni az előadó asszonyt, hogy szóljon hozzánk. Öni a szó. Merci, Madame euh, la Présidente. Madame... Köszönöm, elnök asszony a szót. Elnök asszony, kedves biztos úr, kedves kollégák! Ma este azért ültünk itt össze, hogy jelentésemről vitatkozzunk a BÁM-kódex témájában, illetve a módosító indítványokról, hiszen a trialógust biztos úr az önök munkatársaival, a tanácssal 2013. januárja és május között vezethettem. Köszönet a kollégáknak, köszönet a belső piaci szakbizottság elnökének Malcolm Harbornak, hiszen nagyon fontos része volt a tárgyalásoknak, a Taxud ö, ö, főigazgatóságnak, a ciprusi elnökségnek, az ír elnökségnek, mert nagyon sokat tevékenykedtek ezen folyamatok során. Úgy gondolom, hogy hatékony konszenzus sikerült létrehoznunk, a belső piaci bizottságban május 29-én a szavazás egyértelműen bizonyította ezt az egyhangúságot. Nagyon fontos a Vámunió a római szerződés óta a belső piac működése szempontjából, ez az egyik pillére, ahogyan a belső szakpolitikák működnek. És nagyon fontos, hogy hatékonyan működjön ez minden tagállam számára. Nagyon remélem, hogy holnap sokan megszavazzák majd ezt a jelentést, és így a vámkódex megfelelően fog működni, mert ma már több mint 20 éves. És kedves kollégák, azóta mennyi minden történt már? Felgyorsult a globalizáció, intenzívebbé váltak a kereskedelmi cserék, technológiai és műszaki előrelépések történtek, de ugyanakkor kockázatok is megjelentek, akár a technológiák terén, akár a terrorizmus részéről, a hamisítás, a bank szféra terén, modernizáció, egyszerűsítés, pragmatizáció, ezek a fontos kulcsszavai annak a reformnak, amelyet végre akarunk ezen a téren hajtani, a vállalkozások felé fordulva, hogy kreativitásukat segítsük. Nyilván a tagállamok között vannak különbségek, de mindig is arra gondoltunk, hogy a modernizálás jegyében próbáljuk segíteni és közelíteni őket. Nos, csak a legjelentősebb dolgokat szeretném kiemelni a szövegből. A papír nélküli vámosok vonatkozása, vonatkozásában fontos ellepés történt, a gazdasági szereplők definiálása, hogy folyamatosabb legyen a vámszervek, illetve a gazdasági szereplők között az együttműködés. Tehát nekünk, az Európai Uniónak is megfelelő eszközökkel kell rendelkeznünk, hogy az Európán kívüli kollégákkal is együttműködhessünk az egyre globalizálódó világban, kölcsönös elismerésre van szükség. Hozzátenném még azt is az eddig felsoroltakhoz, hogy jelentős előrelépés történt például az áruk ideiglenes tárolása terén, hogy rugalmasabban lehessen kezelni ezeket, hogy gyorsabban mozoghassanak. Ehhez most már modern eszközökre van szükség, hiszen 2008 óta nem megfelelően működött az áruk kezelése, és azóta a válság ezt csak hangsúlyozta. Most már közelítünk a célhoz azzal a szöveggel, amely átdolgozza a vámkódexet, úgyhogy most már akaratra van szükség, hogy azokat a rendelkezéseket, amelyekről közösen döntöttünk, a tagállamokkal, a bizottsággal együtt végre is hajtsuk. Nagyon fontos, hogy a belső piac minden gazdasági szereplő megfelelő eszközzel rendelkezzen a globalizációs világban, hogy elérhessük céljainkat nem arról van szó, hogy minden elvünkkel megszabaduljunk, megfelelő védelmi szintet kell biztosítanunk a fogyasztók számára, hogy a 21. században megfelelően feleljenek vértezve. Elnök asszony, az elkövetkezendő hetek, hónapok során a vámkódex végrehajtása is pontosan olyan fontos lesz, mint a holnapi szavazás. Eh, hiszen nagyon sokat dolgoztunk ennek érdekében. Szeretnénk, hogyha a lehető legjobban dolgozon eh, az Európai Uniós eh, vámrendszer, de ehhez az kell, hogy minden előkészítő munka, minden részlet simán menjen, mert ugye nyilván a részletekben bújik meg az ördög, úgyhogy minden érintettet be kell vonni ebbe a munkába, teljesen átlátható módon, annak érdekében, hogy mind a vita, mind pedig az egységesítés mindenki előnyére hozza meg az eredményeket. Biztos vagyok benne, hogy biztos úr már megkapta ezt a szövegtervezetet, és a tagállamok is hasonló szellemben kívánnak dolgozni ezen célok érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lögép asszony. Szemet a biztos úr, szeretettel üdvözöljük, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen. Előadóasszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió vám kódexe nagyon jó példája annak, hogy milyen sikeresek lehetnek tárgyalások. Én elsősorban Lögrip asszonynak és Harbour úrnak szeretném megköszönni pozitív hozzájárulásukat, hogy megfelelő időkereten belül modernizálják a vámkódexet. Hiszen viszonylag rövid idő alatt kerül majd sor erre. Ezen túl számos téma nehézséget is jelentett. És a nehéz témák például az ideiglenes tárolás problémát jelentett mindhárom intézménynek. Azonban a végtermék jobb, mint az eredeti. Három alapvető, néha elfelejtett elvet szeretnék most kihangsúlyozni. Hogy mennyiben jobb ez, mint a meglévő jogszabály. A jogbiztonság nagyobb. És a jogbiztonsághoz hozzátartozik a közös jogszabályok hangoztatása. A vámkódex egységesen kerül majd végrehajtásra. A egyensúly is megfelelő a vámszervek érdeke és a kereskedők érdekei között. Nagyon fontos, hogy papírmentes környezetet hozzunk létre a kód alapján az érintett szereplőknek. A papír nélküli adminisztráció pillanatnyilag nem jellemző. A bizottság úgy válj, azt várja, hogy ezzel időt takarítunk meg a kereskedelem számára is. Harmadsorban hangsúlyoznunk kell a legitim kereskedelem és a vám közötti együttműködés fontosságát. Nagyon fontos az, hogy az engedélye rendelkező gazdasági szereplők együttműködjenek a vámszervekkel. Ez a jelen jogszabályokban nem kerül ennyire kihangsúlyozásra. A európai vámkódex sikerét majd az elkövetkezendő évek mutatják meg. Nagyon fontos az, hogy a végrehajtáson legyen a hangsúly. És ma biztosíthatom önöket, hogy a bizottság állandóan tájékoztatni fogja a parlamentet a elkövetkezendő jogszabályok helyzetéről. Természetesen szeretnénk bevonni a tagállamokat is, és a kereskedelmi szakembereket, hogy megfelelő átláthatóságot is biztosítsunk. Köszönöm szépen. Most Muscardini képviselőasszony kap Presidente, commissario, finalmente il Parlamento Köszönöm, biztos úr. Végre a parlament eh, szavazni fog eh, egy olyan jelentésről, amely reformról szól, amelyre szükség van, hiszen a vámszervekre nagy szükség van a belső piacon. Hiszen ha nem megfelelően működnek, nem csak a fogyasztókat, hanem az egész ágazatot negatívan érintik. Nem lehet egységes piac, amely megfelelően működik, hogyha minden határon más és más szabály működik ha különböző az ellenőrzési rendszerek, és hogyha nem egységesen lépnek fel a vámosok. A különbségek elválasztják Európát, és ezért nagyon fontos, hogy egységesítsük őket. Szükség van erre, a egységes piacon belül, amely garantálja a fogyasztóknak, a vállalkozóknak az egészséges környezetet. Nagyon remélem, hogy ez gyorsan fog végbe menni, és behozhatjuk az eddigi késlekedést. Ez csak jót tehet majd minden állampolgárnak hiszen le kell állítanunk a hamisítást, modernizálnunk kell ehhez az egész vámrendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor átérünk a frakciók felszólalóira. Először is Jazwov Jecka, asszony a néppárt nevében kettő percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Jelen dokumentum nem csak alapvető fontosságú joganyag a Vámunió számára, hanem a belső piacra történő befektetéseket is szorgalmazza. Az Európai Parlament hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy egységesíteni kell a szabályokat, hogy megkönnyítsük az üzletemberek számára tevékenységüket. A belső piac csak is akkor működhet megfelelően, hogyha megfelelően végrehajtjuk a szabályokat. Csak is akkor tud a piac megfelelő módon működni. Itt a jelentés arra is kitér, hogy mennyire fontos az, hogy az összes tagállam elektronikusan cserélje az adatokat a vám és a kereskedelem között. Így elkerüljük a munka megkétszerezését, amely lassítja a gazdaságot és a kereskedelmet Európában. Csak is kivételes esetekben lehetne papír alapú ügyintézést alkalmazni. Le Grip asszonynak javasoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy csak egyszer kelljen adatot szolgáltatni a vámhatóságnak. Ez nagymértékben megkönnyíteni a kereskedők életét, és sokkal egyszerűbb lenne az ellenőrzés is. Egy másik szempont az, hogy olyan szabályokat vezessünk be, amelyek a gazdasági szereplők jogait erősítik. Ez azt jelenti, hogy a megbízható részvevők egyszerűbben kereskedhetnének az átlátszó jogszabályok alapján. Nagyon fontos az, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében hajtsuk végre a szabályokat. A vám egységesítése, a vám eljárás egységesítése nagyon fontos a közös piac, az egységes belső piac fejlődése tekintetében. Köszönöm szépen. Most Rapti kolléganő a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó időpontot találtunk itt az Európai Parlamentben arra, hogy a vámügyek modernizálásáról beszéljünk. Sokan dolgoztak ezen keményen, különösen Lögrip asszony, aki kitűnő munkát végzett és a Belső Piaci és Fogyasztó Védelmi Bizottság elnöke Malcolm Harbour is mesteri teljesítményt nyújtott a oldalú párbeszédek során, így sikerült ilyen kiegyensúlyozott eredményt elérni, ami mindenképpen az európai polgárok javát szolgálja. Nagyon fontos, hogy az európai polgár ennek tudatában legyen. Ezek a jogszabályi rendelkezések ugyan nagyon technikai jellegűek, de mindenképpen a polgárok javát szolgálják. Ezzel a jogszabály alkotással előnyös helyzetbe hozzuk a vállalkozásokat, és tesszük mindezt a válság idején, támogatva és védve az európai vállalkozásokat most a válság kellős közepén, ugyanakkor támogatni tudjuk ezzel a jogszabályjal a polgárokat is, például akkor, amikor veszélyes szállítmányoknak a fuvarozásáról van szó. Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról, hogy ne legyen egyenlőtlen elbánás mód a vállalkozásoknak a sorsa, és nagyon fontos, hogy a vámhatóságok megfelelő eszközökkel rendelkezzenek. Itt a tagállamoknak is van még tennivalójuk, mindenképpen fejleszteniük, korszerűsíteniük kell a technikáikat, és a jó gyakorlataikat más tagállamok rendelkezésére kell bocsátaniuk. Tehát itt kedvező, megfelelő időpontban beszélünk itt a parlamentben a vámügyekről, és reméljük, hogy a belső piac kiteljesítéséhez ezzel hozzájárulhatunk. Köszönöm szépen! Rinaldi kolléga liberálisok nevében kap szót. Eh, Köszönöm. Igaza van Rapti kollégának és a többi előttem szóló kollégának is, eh, rendkívül fontos eh, és komoly előnyöket jelenthet majd mindez az állampolgároknak és az egész Európai Uniónak. A vámszervekkel mi a helyzet? a vám mindig is ö, szinonímaként ö, működött ö, a mai világban, még inkább igaz ez, hiszen vannak adminisztratív költségek is, és azért szükség van arra, hogy elkülönítsünk megfelelő forrásokat, főleg azért, mert a vállalkozók amikor valamilyen árut vámkezeltetniük kell, a vámszerveken keresztül kell ezt tenniük. Úgyhogy az uniós vámkódex rendkívül komoly és fontos. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a munka, amelyel foglalkozik az Európai Parlament, a trialógus keretén belül is a javaslat alapján. A módszer, az informatikai technológia nagy hangsúlyt kapott, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Egységes rendszere van szükség, derogáció nélkül, de azért persze konkrét okoknál fogva bizonyos átmeneti időszakot azért meg kell szavazni az egyes tagállamoknak, ha ez indokolt. Ahogy ezt az előadó is teljesen jogosan hangsúlyozta, vannak azonban hiányosságok és késrekedések is. Nos, egyetértünk abban, hogy nagyon fontos, hogy megfelelően működjön ez a vámkódex a belső piacon, és nyilván a parlamenti módosításokra szükség van. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne a nemzeti közi ö, ö, piaci ö, szakbizottság javaslatait a továbbiakban is megvizsgálni, hogy legyen egy közös vámhatóság az összes tagállam számára, hogy ez a hatóság ö, dolgozzon a harmadik országokkal például. Ez nagyon fontos lenne, és sokkal előnyösebb is az Európai Unió számára, de kezdjük először a vámkódexek. Köszönöm. Bielám kolléga. Az európai piacon koherens szabályoknak kell lenniük a nemzetközi keresélem érdekében. A vámszabályok pedig ide tartoznak. A modernizáció mindenképpen az Európai Unió versenyképességét fogja növelni a világ többi részével szemben. Egyszerűsíteni kell a vámeljárosokat, hogy ne ismétlődjenek meg, ne kettőződjenek meg az eljárások. Egységes elektronikus rendszernek kell átvenni a jelenlegi bonyolult rendszer helyét az árak csökkenése mindig a fogyasztó érdekeit szolgálja. Nagyon fontos az, hogy az engedélye rendelkező kereskedők helyzete egyszerűsödjön. Pillanatnyilag többször kell ugyanazt az adatot beszolgáltatniuk, és ez pedig meghosszabbítja a folyamatokat. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, a további felszólaló Gebhardt asszony. Elnök asszony, az európai vámkódex egyszerűsítése azt a célt szolgálja, hogy egyszerűsödjön, modernebbé váljon a vámkezelés, és ez pedig uh, elősegíti a versenyképesség növekedését. Nagyon jó megközelítést választott az Európai Bizottság parlamentként örültünk a javaslatnak. Azonban a bizottság javaslatában volt néhány olyan pont, ami ellentmond ezeknek a céloknak. Elsősorban arra gondolok, hogy van nem preferált áru eredet. A bizottság itt az áru forgalom nagy részét delegált jogi aktusokat szeretné szabályozni, és itt ismét megkérdőjelezi azt, amit hosszú évek munkájával már sikerült elérnünk és egyszerűsítenünk. Az Európai Bíróság is jelzést adott. Attól tartottunk, hogy a vámkezelésnél teljesen bürokratikus eljárásokat alkalmaznak, és eh, igazából semmilyen költséghatákony rendszer, ebből nem jöhet ki, kötelező listákról van szó, és így tovább. Ezt sikerült kikerülnünk. És Le Grip asszonynak is szeretném megköszönni segítségét, hiszen az elején habozott, de utána ő is azon az állásponton volt, hogy ezt máshogy kell megtennünk. Úgy gondolom, hogy most kompromisszummal indulhatunk a tanácssal való tárgyalásokra, ez lehetett volna jobb is, azonban vállalható. Véleményem szerint az Európai Bizottság céljait tényleg sikerült megvalósítani, és frakcióként meg is szavazhatjuk az anyagot, és remélhetőleg a gyakorlatban is nagyon hamar megvalósításra kerül ez a dolog, hogy a vám jobban és egyszerűbben működjön. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kóferáti kollégám. Köszönöm elnök asszony a szót. Ahogy az előttem szóló kollégák is elmondták, alapvetően pozitív eredményre jutottunk. Nyilván nem könnyű volt ez a munka, és hála az előadónak, illetve munkatársainak az összes többi frakcióból sikerült elérni ezt az eredményt. Az egyszerűsítésen alapuló engedélyezett gazdálkodói státusz nagyon fontos, mert biztosítékokat jelent. El szeretném mondani azt is, hogy Evelyn Gebhardt is említette, nagyon fontos azonban, hogy ne feledkezzünk el a szerződésben foglaltakról sem. Nos, gyakorlatilag itt még az első lépésnél tartunk, nem pedig a végcélnél, de a cél az, hogy a termékek nyomon követhetőbbek legyenek. Végül pedig, amit el szerettem volna mondani, biztos úr, az az, hogy meg kell erősíteni az ellenőrzést és a felügyeletet a bizottság részéről, mert az egységesség nagyon fontos a különböző források segítségével, de ma még nem föltétlenül optimális a helyzet, úgyhogy nyilván kell még javítani rajta. Nagyon-nagyon fontos ugyanis a vámszervek feladata, a biztonság, a csalás elleni harc terén például, de ezeket a feladatokat csak akkor tudják ellátni, ha mindenki egyformán lép fel, és főleg akkor, ha mindannyian itt közülünk. Hogyha valami probléma van, olyasmi, ami esetleg előre nem látható, megfelelően jár el. Vagy pedig megfelelő forrásokat tudunk felhasználni erre. Tehát az önök szerepe tulajdonképpen még csak most kezdődik, mert a lehető legjobban kell majd a gyakorlatba átültetni az írottakat. Köszönöm szépen, Koferáti úr, most a spontán felszólások következnek, először Komi asszonyé a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is szeretnék a kolléganőnknek gratulálni, ugyanis az Európai Uniós vámkódex vonatkozásában nem szabad elfeledkeznünk a Lisszaboni szerződésről, a normatív kérdésekről. Homogén módon kell alkalmazni a tagállamoknak ezt a vámkódexet, a lehető legjobban szolgálva a belső piacot. Egyetértek, a lehető legjobban le kell egyszerűsíteni a folyamatokat, informatikus megoldásokat kell találni, azért, hogy támogassuk a növekedést hatékonyan kell eljárnunk a vámkódex más területén is. Például az engedélyezett gazdálkodó és státusz terén, illetve hogy egyszer lehessen csak a belépő termékről nyilatkozni, ne kelljenek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Köszönöm szépen, köszönöm. Rajtova asszony. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Ez eh, a modernizált vámkódex tényleg egy nagyon modern eszköz, és csökkenti a bürokráciát. Éppen ezért eh, egységes információs rendszerekkel dolgozhatnak majd a vámszervek elektronikus módon. Megkönnyíti a kommunikációt, akkor is, hogyha a vámhatóság egy másik tagállamban van, mint ahova az áru megérkezik. Nagyon fontosak a regisztrációs szabályok egyszerűsítésére vonatkozó előírások is. Hiszen nem kettőződik meg a munka, a vámhatóságok pedig gyorsabban észlelhetik a gyanús javakat. Ez a kódex a vámhatóságok számára kötelező időhatárokat is megszab. Nagyon fontos ez is a KKV-k számára főleg. Köszönöm szépen, Harbor úr. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony a szót. Mint az a szakbizottság elnöke. Külön szeretnék köszönetet mondani Konstanz Le Gripnek és minden árnyék jelentés készítőnek. Főleg talán nem minden, azért, mert nem mindenki hallgatja talán azt, hogy miről beszélünk. Nagyon sok munka kellett ahhoz, hogy megegyezzünk. Azt hiszem az ír elnökségnek is távollétében köszönetet kell mondani, mert ők is nagyon sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hiszen nagyon sok kívánság hangzott el, és ahogy Gebhardt asszony is rámutatott, egy adott pillanatban is volt sok ilyen, és nem csak ö, szakmai kérdésekről kell dönteni, hanem fontos politikaiakról is. Úgyhogy biztos úr, nagyon sok köszönet önnek ö, és az egész csapatának, és azt hiszem, hogy ö, amikor azt mondta, hogy ö, végül is egy jobb irányelvet ö, hoztunk létre, mint a kiinduló pontkor, ö, nagy ö, dicséretet fogalmazott meg számunkra. Nos, 2006 óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, Gebhardt asszonyal együtt. A vám kérdésekben az új vámkódex végrehajtására kell koncentrálnunk, és ami majd az új irányelvbe kerül, szigorúan politikai szempontból, nagyon fontos, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk a tagállamokra, hogy továbbra is befektessenek, mert sokan elmondták, hogy nagyon fontos ez az egységes piac működése szempontjából, de a, az állampolgárok számára is. Ahogy Moszkádéni asszony is elmondta, a termékbiztonság, a, a, a a különböző termékhamisítás terén nagyon sok tennivalónk még van, van még. És ez a szakbizottságunk feladata, úgyhogy köszönet mindannyiuknak, és várom, hogy sokan jóvá hagyják holnap a belső piaci szakbizottság részéről is ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen, biztos úr, öné Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Látom, hogy milyen nagy érdeklődést váltott ki az új vámkódex. Ez pedig azt mutatja, hogy mennyire fontos ez az Európai Unió számára, az üzlet számára és a társadalom számára is. Nagyon fontos lépés egy jogszabály elfogadása. A vám tekintetében a bizottság azt hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a vám eljárás egységesítése, azonban ez csak az első lépés hogy 2020-ig eh, teljesítőképesebb eh, vámuniónk legyen, amely ugyanolyan magas szintű szolgáltatásokat kínál bármely európai országban, amelyek eh, a kereskedők és a társadalom érdekeit szolgálják. De nagyon fontos a polgáraink számára a veszélyek beazonosítása is. A vám munkája diszkrét, azonban létfontosságú. Nagyon fontos, hogy ez hatékonyabb legyen. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Malcolm Harbornak, kiváló munkájáért. Szeretném Le Grip asszonynak is megköszönni a kiváló munkát, az árnyék előadóknak is, hiszen egy eh, nagyon nagy technikai anyag volt ez. És eh, nagyszerű hogy megfelelő kompromisszumokat is találtunk. Köszönöm szépen. For your kind words on behalf of... Köszönöm szépen kollégáim nevében is, és most szeretném átadni a szót Legrip asszonynak. Merci, Madame euh, la Présidente. Euh. Köszönöm, elnök asszony a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a vitához hiszen eszmecserénk bár rövid volt, de velős, és nagyon jól mutatja, hogy mindannyian milyen mértékben érdekeltek vagyunk a vámunió megerősítésében, a belső piaci folyamatok erősebbé tételében, hiszen ezen múlik gazdaságaink versenyképessége növekedése. Több kollega említette, hogy egységes rendszere van szükség a 28 tagállam számára. Egy teljes mértékben egyetértek, bár már volt alkalmam elmondani ezt, alapvetően fontos ez, hogy tényleg egyre inkább páneurópai módon működjön a vám A jelenlegi folyamatok egyszerűsítése, a bürokratikus adminisztratív terhek csökkentése vállalataink számára is a versenyképesség képesség útját egyengetik, ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Végezetül pedig annyit szeretnék még elmondani, hogy nyilvánvaló, ezt többen is elmondták, a vámkérdések eh, eléggé szigorúnak, szakmai jellegűnek, technokratának tűnhetnek, de a valóságban és a 18 hónapi parlamenti munka után jöttem rá, a vámosok tényleg gazdasági, ipari érdekek nagyon fontos résztvevői, de ugyanakkor pénzügyi érdekeké is az Európai Unión belül, és nagyon közel állnak állampolgártársaink, fogyasztóink, termelőink érdekeinek védelméhez is. Tehát meg kell őket erőszít, erősítenünk egy ilyen ö, óriási verseny ö, színpadán, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy nagyon sokat segítettek nekem, Malcolm Harbour is utalt arra, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan folytatjuk ezt a munkát. Nagyon remélem, hogy az Európai Parlament a továbbiakban is majd figyelemmel kíséri munkánkat. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Gripasszony. Kedves kollégák, a szavazásra a jelentéssel kapcsolatban holnap déli 12 órakor kerül sor. Ezzel a mai ülésünket felfüggesztem. Holnap 9